elszólalási igény. Akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak nyilvánítom. A tanács és bizottság nyilatkozatai következnek az ingyenes élelmiszer a Food for Free programról, Aki a spontán felszólások között szeretne felszólalni, az közben jelentkezhet a titkárság jegyzi. Először megadom a szót az Európai Tanács képviselőjének, Max Kovicki miniszter úrnak. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt ház, Tisztelt képviselő, köszönöm, hogy ezt a napirendi pontot a rendet tűzték, mert itt az európai szolidaritás kérdését fogjuk most feszegetni, illetve Európa felelősségét saját területén élő rászoruló emberek sorsával kapcsolatban, akiket nem szeretnénk, a társadalom szélére taszítani. Ennek az anyagnak a története a következő. 2010. március 10-én az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta Fikerszki úr jelentését, 2011. júliusában pedig gyors megoldást sürgettek, és így ezt a, hogy ezt az élmiszer segélyezési programot folytatni lehessen. Ennek a programnak az előnyei a kedvezményezettek számára egyértelműen, egyértelműek. 18 millióan kaptak már élelmiszersegélyt a programon belül, nem csak munkanélküliek, hajléktalanok, bevándorlók, idős emberek, fogyadékkal élő emberek, hanem olyan családok is, amelyeknek sok gyerekük van a sok gyerekesek és az egyedül nevelő szülők is. 18 millió 80 millió embert fenyeget az Európai Unióban a szegénység, és ebből a 80 millióból 20 millió gyermek. Tudom, hogy több ezer helyi karitatív szervezet vesz részt ennek a programnak a végrehajtásában, több százezer önkéntes bevonásával történik az élelmiszer osztás. Gyakran fiatalok ezek az önkéntesek, és már 25 éve létezik ez a program. A kap kapcsán alakult ki, de nem a kap érdekeit szolgálja, hanem egy jobb, egy szolidárisabb, egy civilebb társadalom célját szolgálja. Az Európa 2020-as stratégiának is egyébként van ilyen vonulata, van ilyen célja, hogy megelőzze bizonyos társadalmi rétegek peremre kerülését. Nagyon sokan támogatják ezt a programot, és tudom, hogy most is sokan hallgatják ezt a vitát. Itt alapvetően arról volt szó, hogy valamilyen módon megmaradt élelmiszereket a rászorulóknak, a legrászorultabbaknak kiosztanak az Európai Unióban. Ezek az intervenciós tartalékokból származtak, azonban a kap, a közös agrárpolitika jelentősen megváltozott az évek alatt, és egyre kisebbek ezek a tartalékok, csak néhány termékcsoportból vannak felhalmozott tartalékaink, és ezért az évek során kiderült, hogy szűk ez a termékpaletta, tehát engedélyeztük, hogy a piacon, piaci árakon is lehessen élelmiszert vásárolni a segélyprogram számára és keretében. Ugyanakkor a segélyprogram pénzügyi keretei csökkentek, és most további veszély fenyeget, hogy a megszorítások miatt még szűkebb lesz ez a keret, ha egyáltalán megmaradhat. Az elnökség, a lengyel elnökség azon van azonban, hogy kompromisszum alakuljon ki, tehát a program folytatható legyen, teljes körűen. A tagállamok többsége egyébként támogatja a programot, de van egy kisebbség, amely blokkolja az előrelépést. Többféle érvelés búvik meg ezen álláspontok között. A többség úgy gondolja, hogy a szociálpolitikai célokat jól szolgálja ez a program, és mivel ez tagállami felelősségű dolog, a szociálpolitika, ezért szerintük az Európai Uniónak nem szabadna költségvetési pénzekből szociálpolitikát folytatnia. Én nem osztom ezt a véleményt, nem akarom ezeket a tagállamokat kritizálni, nem a tanácsi elnökség dolga ez, de úgy gondolom, hogy a szolidaritás, a másokon való segítés minden szinten egyformán fontos, és eddig is önkéntes volt ebben a programban a részvétel. A bizottság azt mondta, hogy semmilyen jogi vagy költségvetési problémát nem okoz a program folytatása egyébként. Kialakult egy kvóta, a költségvetésen belül egy bizonyos arány, évente az Európai Unió polgárainak fejenként egy eurójába kerül ez a program. Csolos biztos úr is hangsúlyozta, hogy semmi sem áll a program folytatásának útjába. Az Európai Bizottság módosított javaslatot nyújtott be, a szabályokat részben módosította, tisztázta a piaci beszerzések kérdését, és teljesen jogszerű az, ami jelenleg történik, illetve amit a bizottság javasol a program kritikusai nem tudnak sem jogi, sem egyéb szakmai érvet ellene felsorokoztatni, ugyanakkor az ő bűnük az, hogy nem lehet a programot egyelőre folytatni, mert nincsen meg a tanácsban a konszenzus. Ez a program nem szabad, hogy megszűnjön, mert a szegénység elleni harc folyamatos kihívás, sőt egyre nagyobb kihívás, és nem szégyenkezni kell a szegénység miatt, hanem harcolni ellene. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, amint tudják, a pénzügyi ö, keretet, annak a tervét az Európai Bizottság már megfogalmazta, és a kettesből az egyes kategóriába hozná át az új javaslat a következő időszakban ezt a kiadási tételt. Az új program jobban illeszkedne így a 2020-as stratégiához. A bizottság hamarosan jogi aktus meghozatalára tesz majd javaslatot, és az új programozási időszakra 2014-re vonatkozóan új szabályjavaslattal áll elő. Reméljük, hogy a tagállamok támogatják majd ezt. Az EU szegénységét teljes körön ezzel a programmal nem lehet felszámolni, de feltétlenül hozzájárulhat a megoldáshoz a program. Még a gazdag országokban is nagyon sok ö, olyan szegény van, az Európai Unión belül, akik rászorulnak egy ilyen segélyezésre, nem csak a városban élők, hanem a kisvárosiak, a falusiak és a ritkán lakott vidéki területek lakosai is érintettek. A gazdasági válság közepén vagyunk, a munkanélküliség nő, és azoknak a száma, akik nem tudják megteremteni saját életfeltételeiket, mert nincsen egyáltalán jövedelmük, ezek segítségre szorulnak, az Európai Unió pedig egy szolidáris közösség. Ezért örülünk annak, hogy ezt most napi rendre lehetett tűzni, de mi magunk is már a Halászat és Mezőgazdasági Tanácsülésén is foglalkoztunk ezzel legutóbb. Az utolsó vita egyébként nyilvános volt, tehát minden polgár az interneten követhette a tanácsi vitát. Sajnos azonban három éve egyelőre Zsák utcában vagyunk a tanácsi döntés tekintetében. Sajnálatos, hogy pont a válság idején a szociális válság idején, amikor nő a rászorulók száma, a szolidaritási mechanizmusaink egyik legfontosabbika, egyes tagállamok blokkoló hozzáállása miatt most a levegőben lóg. Ezzel a témával tehát foglalkozni kell, és a szociális csúcson októberben biztos, hogy erről is szó lesz. Garantálhatom önöknek, hölgyeim és uraim, hogy a lengyel elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy a program folytatódhasson. Bilaterális módon igyekszünk tárgyalni a programot ellenző tagállamokkal, a mezőgazdasági miniszterekkel, illetve a kormányokkal általában. Tudom, hogy egyes delegációk jelenleg éppen azon gondolkodnak, hogy nem lehetne akár október 17-én, 18-án a tanácsi ülésen dönteni erről a dologról, ezt a kezdeményezést felkarolom, és Rompöly úrhoz fordulok vele a következő napokban. Tisztelt képviselők, a lengyel elnökség tudatában van annak, tökéletesen, hogy a bizottsági javaslatot nagyon sok képviselő önök közül támogatja. A legtöbb olyan tagállamból származó képviselő is, akik egyébként blokkolják a folyamatot. Tehát szerintem lehetséges ebből a kátyúból kilábalni, és azon leszünk, hogy a tanácsülésen kompromisszumot kovácsoljunk. Az előző tanácsüléseken sajnos a blokkoló kisebbség összetartott, de remélem, hogy a lengyel elnökségnek sikerül majd megtörnie a jeget. Köszönöm a tisztelt háznak, a ingyenes élelmiszer program támogatását, és kérem Önöket, hogy a meggyőződő tudatformáló munkas, munkánkat is támogassák azon országokban, amelyek az utóbbi években ellenálltak a program folytatásának. Nagyon számítok az önök támogatására. A program egyébként azt igazolja, hogy az Európai Unió felelősen viselkedik, és a legrászorultabbakkal szemben sem feledkezik el saját kötelességéről. Az Európai Unióban több millió polgár tudja, tudhatja, hogy az Európai Unió volt az, amely, és lesz is az, amely nem hagyja őket cser, cserben, Brüsszelre lehet és lehessen is számítani a jövőben a legrászorultabbaknak. Nagy ö, szégyen lenne, hogyha ezt a programot nem lehetne folytatni. Ettől az Európai Unió és intézményeinek a jó híre is ö, alá ásódna, és emberi méltóságukban sérüljenek azok az emberek, akik eddig, akiket eddig sikerült megmenteni. Köszönöm Savicski úrnak, és most pedig Csolos biztos úré a szó. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Ez egy nagyon fontos téma, és nagyon aktuális téma. Az ingyenes élelmiszer segélyről van szó, amelyről ma vitázunk. Mindannyian tudjuk, hogy a súlyos gazdasági válságot követően Egyre több állampolgár szorul erre, ennek a programnak a segítségére. A karitatív szervezetek előtt egyre hosszabb sorok állnak. 25 év elteltével láthatjuk, hogy itt van egy program, ami támogatja ezeket a szervezeteket. 440 ezer tonna élelmiszert osztottak szét, ez tulajdonképpen a fele annak, amit az élelmiszer bank ad a szegényeknek. 18 millió emberről van szó. 18 millió európai állampolgár várja a mi döntésünket, akik évről évre ennek a programnak a segítségét élvezik. Ugyan ez egy nagyon jól működő program, mégis vannak olyanok, akik szeretnék ezt eltüntetni, bár erre most van a legnagyobb szükség, és én nagyon világos leszek a jogi kérdésekben, világosan fogalmazok. Ennek a programnak folytatódnia kell, meg lehet oldani 2012-re és 2013-ra a helyzetet, csak politikai akaratra van szükség. És hadd legyek megint nagyon világos. Nem bújhatunk el egy bírósági ítélet mögé. A bíróság ítélete nem kérdőjelezi meg ezeknek a programoknak a szükségességét. Itt arról van szó, hogy a jogalapot kell frissíteni, és ez az intézmények feladata, a politikai intézmények feladata. Ebből a szempontból az Európai Bizottság tehát meghozta a döntését a 2013 utáni időszakra, amikor ugye az új pénzügyi terv lesz érvényben, ez a program be kell, hogy kerüljön a kohéziós és szociális programok közé. Tehát a 2014-től 2020-ig tartó időszakról van szó. Pontosan azért javasolja ezt a bizottság, hogy egyáltalán működhessenek ezek a programok. Most, amiről vitázunk, az a 2012-es és 2013-as évek, ezek kérdésesek, tehát most kell működtetni ezt a programok, és a bizottság erre utalt a 2008-as javaslatában, amelyet 2010-ben módosított az önök megjegyzéseinek megfelelően. Tehát szeretnénk a jelenlegi rendeletet összekötni, ugye ez a bizonyos intervenciókra korlátozza a lehetséges lépéseket, a jövőben viszont új jogalapunk is lenne. Már utaltam a tanácsra, és tisztelt kollégánk is említette ezt, hogyha a tanács nem hozza meg a döntését, ugye tudjuk, a parlament már kifejezte a véleményét, elfoglalta az álláspontját, akkor sajnos a 2012-es program az előző évekhez képest csak a negyedét tudná biztosítani a támogatásnak, és később pedig semmit, hiszen elég valószínűtlen, hogy olyan hatalmas élelmiszer mennyiség, felesleges élelmiszer mennyiség halmozódjon fel, amit szét lehet osztani. Sajnos, hogyha nem hozza a tanács döntést, akkor azt kockáztatjuk, hogy nem lesz egyetlen egy picula sem, amit 2013-ban erre a programra költhetnénk, attól függetlenül, hogy a program névlegesen létezik. Szeretném megköszönni az önök támogatását, és különösképpen a július 7-i állásfoglalásukat, amelyben arra szólítják fel az érintetteket, hogy találjanak hosszú távú megoldást ennek a problémának a, meg, a problémára. Többen kifejezték a támogatásukat az élelmiszer program mellett, és azt mondták, hogy teljes mértékben a közösségi költségvetésnek kellene ezt finanszírozni. Én rugalmas voltam, igyekeztünk minden feltételt teljesíteni, hogy valamennyi tagállam részt tudjon venni a programban. Ezt többször elmondtuk a tanácsnak, tehát a bizottság rugalmas, amennyiben a tanács meg tudja teremteni a szükséges többséget, hogy határozatot hozzon. Szeptember 20-án foglalkozott ezzel újra. A tanács és a bizottság most megpróbál a nehézségeken felülemelkedve új jogalapot találni azért, hogy a 2012-es és 2013-as években legyen egy közös jogalap, ami lehetővé teszi hogy ez a politikai sakmat helyzet feloldódjon a tanásban. Tehát én remélem, hogy számíthatok az önök támogatására, és gyorsan fel tudjuk oldani ezt a helyzetet. Most itt egy újabb lehetőség arra, hogy megmutassuk, hogy Európa nem csak Brüsszelből és Strasbourgból áll, hanem Európa az egyes tagállamokban a helyszínen működik, és az állampolgárokat segíti, és hogy mi készen állunk arra, hogy elvégezzük a munkánkat a céljaink elérésének az érdekében. Én biztos vagyok abban, hogy önök mindig is támogatnak minket ebben a vállalkozásunkban, hogy ezeket a célkitűzéseket elérjük, hogy eljuttassuk az, azt igénylő állampolgárokhoz a segélyt. Most pedig az egyes frakciók hozzászólói következnek. Először Szikierszki úr következik a néppárt nevében. Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, Szanowni Państwo! Elnök úr, miniszter úr, hölgyeim és uraim! A válság következtében, amely ugye már hosszú ideje tart, egyre rosszabbodnak az állampolgárok életkörülményei, nő a munkanélküliség, és sok munkavállaló egyre kevesebb fizetést kap. Ezzel szemben az élelmiszerárak növekednek, és egyre növekszik a szegénység is. A legszegényebbeknek az élelmen kell takarékoskodniuk, hogy megvásárolhassák a számukra szükséges gyógyszereket. Közülük sokan és sok munkanélküli is segélyt kap. Európában 80 millió ember él szegénységben, vagy a szegénység fenyegeti őket. Hogyan magyarázzuk meg nekik azt, hogy az Európai Unió egy ilyen helyzetben csökkenti az segélyeket? Egyre jobban korlátozzuk a piaci felvásárlásokat a, a mezőgazdasági politika keretében belül, de ez azt jelenti, hogy csökkenthetjük az élelmiszersegélyeket? Nemrégiben itt a plenáris ülésen beszéltünk erről a témáról, és a legtöbben amellett foglaltak állást, hogy az segélyt azonos szinten kell tartani, mint ahogyan a múltban volt. Ezért kérdezem azt, hogy a az állampolgárok képviselőinek a hangját miért nem veszik figyelembe, amikor döntenek erről a kérdésről. Ez nagyon sajnálatos, hiszen eh, az Európai Uniós intézmények mindig szolidaritásról, esélyegyenlőségről, a társadalmi kirekesztés elleni harcról beszélnek, és eh, látnunk kell azt, hogy a szegénység elleni küzdelem az Európa 2020 stratégia egyik célkitűzése is. Örülök annak, hogy a bizottság elnöke említette ezt a kérdést a délelőtti beszédében, és kérem a képviselőket, valamint azon országok kormányainak képviselőjét, akik blokkolják ezt a programot, hogy változtassák meg véleményüket. A középtávú pénzügyi tervezés 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan azt irányozza elő, hogy 2,5 milliárd eurót költsünk erre a programra, ami kevesebb, mint eddig. Eddig 500 milliót költöttünk évente erre a programra, ez tehát egy 30%-os csökkentést jelentene összességében. Az új középtávú pénzügyi tervezésben tehát egy korrektúrára lenne szükség, a beszélő mikrofonja kikapcsolódott a végén. Két percre Kapulás Santos kolléga következik a szocialista frakció nevében. Biztos úr, miniszter úr, kedves kollégák, a mai vita tulajdonképpen nem is szabadna, hogy létezzen. Egész egyszerűen észszerűségből és szolidaritásból rég meg kellett volna oldani azt a problémát, amelyről ma beszélünk. Az európai térség, amely a jólét, a szabadság és az igazságosság térsége, több mint 40 millió olyan lakossal rendelkezik, akiket, akik nem tudják megvásárolni a szükséges élelmiszereket. Ez azt jelenti, hogy minden második nap jutnak csak egy meleg, meleg ételhez, és több mint 140 millió ember jutott élelmiszersegélyhez a múlt évben, és úgy tűnik, hogy az idén sem lesz jobb a helyzet, mivel egyre több családot fenyeget a szegénység és a munkanélküliség, és a szociálpolitikában nagyon nagy a takarékosság. Ezért érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy hat tagállam blokkolta ezt a programot, és ezáltal az élelmiszer segélyt és gyakorlatilag ellehetetlenítik a jövő évre vonatkozóan, úgy, ahogyan az fennállt eddig. Az életékes biztos megtalálta egy jogi kiutat találni ebből a zsákutcából. A tanács nem tesz tanúbizonyságot szociális érzékenységéről, ezáltal megkérdőjelezve az európai egységet, és ezért az agrárminiszterek tanácsának a, az álláspontját elítélem, ezért Lengyelország agrárminiszterét arra szólítom fel, hogy oldja meg az agrárminiszterek következő ülésén ezt a problémát, és hogy szolidaritásra szólítsa fel az agrárminisztereket. Ugyanis úgy tűnik, hogy bizonyos miniszterek megfeledkeztek a szolidaritásról. Két percre megadom a szót George Lyon képviselő úrnak. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, miniszter úr. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. A program kapcsán kényes helyzet alakult ki. Én hiszek abban, hogy ez a program a tagállami szociális politikához tartozik, és nem az európai mezőgazdasági politikához. Ez nemzeti felelősség, de a bizottság hosszú távú megoldási ötletét támogatjuk, amely az egyesből a kettesbe helyezi át a kiadási tételt. A következő két éve a programnak a tervezés szintjén teljesen elfogadhatatlan, gyors megoldásra van szükség, világos, hogy a 20 tagállamban jótékonysági intézkedésekre elkölthető pénz jelentősen lecsökkent a tanács ö, közölte, hogy 18 millió ember számára fele annyi pénzből kéne gazdálkodni. Ezt a 21. század Európájában nem lehet megengedni. Válság során különösen arra kell rávennünk a tanácsot, hogy vegye komolyan a felelősségét attól függetlenül, hogy most mit gondolunk arról, hogy az nemzeti felelősség vagy európai felelősség, biztos, hogy a problémát meg kell oldani a következő két évben. Valamilyen átmeneti megoldásra lenne addigi szükség szerintem. A tanácsnak és a bizottságnak és a parlamentnek együtt kéne föllépnie a rövid zárat megszüntetése érdekében. Tehát vagy így, vagy úgy, de a programot folytatni kell, és elfogadhatatlan, hogy a szegények egy jogvita áldozataivá váljanak, és a tanács képtelenségének áldozatává, ahol semmilyen megoldás nem születik. Minden tagállamnak eh, érdemben fel kell fogni a felelősségét, és akár így, vagy akár úgy, de meg kell oldani a problémát a 2012-es 13 évre, évre vonatkozóan a programnak most már működni kell. Köszönöm szépen, az ECR nevében Nikolzon úr következik egy percre. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, miniszter úr, ugyanúgy, mint az előttem hozzászóló, én is elmondhatom, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Még én valóban elismerem, hogy több mint 18 millió emberen segített ez a program, és szerte az Európai Unióban, ahol végrehajtották. Most egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy a finanszírozást bizony komolyan megkérdőjelezték. El kell mondjam, és a miniszter úr ezt nagyon világosan megfogalmazta, hogy a 2013-as készletek sokkal korlátozottabbak lesznek, mint 2012-ben. Ez a valóság. Mindannyian tudjuk, hogy az élelmiszerellátás biztonsága nem olyan, mint régen volt. És ez bizony komoly kihívás mindenki számára. De ugyanúgy, mint az előttem szóló, hadd mondjam el azt is, szeretném, nek muszáj, hogy megkérdőjelezzem, hogy ez az agri- a mezőgazdasági költségvetésből vagy a szociális költségvetésből jöjjön -e ez a támogatás. Azért, mert valamivel nem értünk egyet, nem lehet csak így elkenni ezt a dolgot. De ezt világosan el kell dönteni, melyik alapból fizetjük a pénzeket. Ez a lényegi kérdés, és meg is Kérdezem Csolos biztos urat erről, hogy hatékony ez az alap? Hatékonyan használják fel a pénzeket? Mindannyian tudjuk, hogy mennyi, mekkora mennyiségű élelmiszert pazarolnak el Európában. Vajon ez a legjobb módszer az eljárásra? Ha megoldást találnánk, akkor ezekkel a kérdésekkel is foglalkoznunk kell. Úgyhogy én tudom, hogy hatalmas nagy a nyomás, nagy a szegénység szerte az Európai Unióban. Én valóban a szívemből szólok, én valóban segíteni szeretnék ezeken az embereken. De azért fel kell tennünk ezeket a kérdéseket is. Remélem, hogy sikerül megoldani ezt a problémát, és a mezőgazdasági tanácsnak ezt kívánom, illetve ezt akarom, hogy ők találjanak megoldást. Erre nem, hunyhatjuk, nem hunyhatunk szemet e felett a helyzet felett, de sajnos szerintem nem a jó módon próbáljuk megoldani ezt a problémát. Köszönöm, Jim, a zöldek nevében két percre Deli asszony következik. Président, monsieur le commissaire, monsieur le Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt miniszter úr. A szegények és munkanélküliek száma folyton nő az Európai Unióban. Több mint 43 millióan érintettek az élelmiszer hiánytól. Az Európai Unióban hat tagállam azonban szeretné az élelmiszer segélyekre vonatkozó programot, ide tartozik az Egyesült Királyság, Svédország, Hollandia, Dánia, Ausztria és a Cseh köztársaság. Az Európai Unió bírósága hozott egy ítéletet, amit be kell tartani, de az Európai Parlament a frakcióm kezdeményezésére már foglalkozott ezzel a kérdéssel júniusban, és javaslatokat tett le az asztalra. A zöldek készen állnak a hosszú távú megoldások kidolgozásában részt venni, de több millió szegény sorsa függ ettől a programtól, hogyha az év végéig nem teszünk semmit, akkor több mint 300 millió ö, nyi euró marad a bankokban, és ö, semmi sem biztosítja, hogy a nemzeti kormányok gondoskodnak a hézak bezárásáról. Nem, a szolidaritás forog kockán, és nem megengedhető az, hogy kormányok kisebbsége blokkolja az élelmiszersegít több száz millió európai állampolgár számára. A szegénység elleni harc rendkívül fontos, az agrárpolitikában is változásokra van szükség. A termelést meg kell változtatni annak érdekében, hogy a termelést alkalmazkodjék az állampolgárok szükségleteihez. A szegényeknek is joguk van a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz, csak is egy fenntartható agrárpolitika képes arra, hogy a segélyre szorulók száma csökkenjen. A tanácsnak észszerűen kell cselekednie, és rendelkezésre kell bocsátani a szükséges segélyt az érintettek számára. A Dán kormány fogja átvenni az Európai Unió elnökségét. Kérem őket, hogy legyenek észszerűek ebben a kérdésben. Meg kell várnunk, hogy emberek éhen haljanak Európában, mielőtt tisztában leszünk végre a felelősségünkkel? Hogyha bankok fenntartásáról van szó, ott a tanács cselekszik, de amikor az élelmezésről van szó, ott nem tesz semmit. A bizottság egyértelmű állást foglalt, és azt mondta, hogy az ember élet sokkal fontosabb, mint a pénzügyek, és ezt az álláspontot meg kell erősítenünk. Szükség esetén emlékeztetni fogunk mind erre, egy újabb konstruktív felszólítással. Köszönöm szépen. Az Egyesült Baloldal nevében egy percben Zimmer képviselő kap szót. A rászlóknak felelős segítségre van szükségük. Tegnap ugyanebben a teremben beszéltünk az élelmiszerbiztonságról a fejlődő országokban, és most azt látjuk, hogy az Európai Unión belül sincs élelmiszerbiztonság. Németország, Dánia, Csehország, Svédország, Hollandia és Csehország ezeket a jogokat tudatosan megtagadja a rászorulóktól. 43 millió ember az Európai Unióban érintett a rossz táplálkozástól. Ezek az emberek csak minden második nap jutnak meleg ételhez, és 18 millióan fügtek, 19 millióan fügtek ettől a programtól eddig is. Németországban is sok a szegény, és aki csak számokként kezeli a szegény embereket, annak ideje lenne elgondolkodni azon, hogy nem kellene vennünk-e a bátorságot, hogy szolidárisak legyünk, és nagyvonalúan döntsünk erről a programról. Köszönöm szépen! A függetlenek nevében Stojanov úr kíván felszólni. Благодаря, Köszönöm szépen elnök úr a szót. Az első lecke, amelyet le kell vonnunk, illetve amit egyetemen is tanultam, gazdasági egyetemen, hogy nincs olyan dolog, hogy ingyen ebéd. Bulgáriában a lakosság ból két és fél millió ember él 150 eurónál kevesebből van ezek nyugdíjasok, és nagyon rászorulnak a segítségre. Kirchki úr azt mondja, hogy ez az Európai Unióban csak egy euróba kerülne minden polgár számára, hogy ezt a programot lehessen folytatni. Mi már magunk is két és fél millió eurót fizettünk be ebbe a programba, bolgárok. Ugyanakkor a program nem működik jól Bulgáriában, ezt el kell, hogy ismerjem. Ezért kérem a biztos urat és az Európai Bizottságot általában, hogy hasson oda, hogy a program megmaradjon, és valamennyi polgár számára, valamennyi tagállamban hozzáférhető legyen. Cimer asszonynak köszönöm, hogy ugyancsak ebben az értelemben nyilatkozott meg, és megint csak néven nevezte a blokkoló kisebbséget alkotó hat tagállamot. Kik ezek az országok? Ezt tudnunk kell. Világossá kell tenni, hogy ki gátolja a program működését. Gracias, kolléga. Köszönöm. A frakciók nevében hozzászólók listáját lezárjuk, és következnek az egyéni hozzászólók. Két percre Albert Dess. Vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, miniszter úr, kedves kollégák! Ön biztos úr és ön miniszter úr, valamint számos tagállam azt támogatja, hogy folytassuk az élelmiszersegélyprogramot. Ahogyan hallottuk, ehhez politikai döntés szükséges. A felelősséget a fontos téma iránt azonban főként a tagállamok viselik. Elfogadhatatlan, hogy az emberek Európában nem rendelkeznek elég élelemmel. A tagállamok szociális felelőssége, hogy gondoskodjanak arról, hogy mindenki élelemhez jut. Németországban vannak jogszabályok, melyek szerint minden állampolgárnak biztosítani kell az élelemhez való hozzáférést. Az Európai Bíróság most változtatott a keret feltételeken. A bíróság megállapította, hogy a jelenlegi program annak jelenlegi formájában nem felel meg a szerződések jogalapjának. Tisztában vagyok azzal, hogy valamilyen megoldást kell találni annak érdekében, hogy továbbra is segítséget nyújthassunk több millió európai állampolgár számára, de még egyszer hangsúlyozom, a szociálpolitikai felelősséget a tagállamok viselik. Talán érdemes volna elgondolkodni azon, hogy nem lenne jobb, egy európai program helyett tagállami programokat indítsunk, hiszen ezek finanszírozhatók lennének részben a mi szociális alapjainkból is, annak érdekében, hogy az élelmezés minden tagállamban biztosított legyen, ezáltal az európai szolidaritás is, amely mellett és én is sikra szállok, megvalósulhatna és folytatódhatnának a programok. A néppárti frakció mindenképpen hozzájárul a megoldások kereséséhez. Egyszer Brazíliában jártam, és azt láttam, hogy azt tapasztaltam, hogy fiatal brazilok kértek bennünket, hogy ami a tányérunkon megmaradt, azt adjuk oda nekik. Számomra sokkoló volt egy ilyen gazdag ö, agrárországban ilyet tapasztalni. Európában egyszerűen nem történhet meg, hogy egyeseknek nincs elég élelmük. Köszönjük szépen. Paul de Castro következik. Grazie, signor Presidente. Caro Marek. Köszönöm, elnök úr. Keres Marek Szavinski, kedves biztos úr, Dacian Csolosz. Az élelmiszerek szétosztása a rászorulók között egy rendkívüli fontos eszközt jelent abban, hogy a társadalmunk legkiszolgáltatott, legkiszolgáltatott tartott segítsünk, és ez eddig nagyon sikeres volt az elmúlt években a közös agrárpolitikában. 440 millió tonna élelmiszer tudott az Unió szétosztani több mint 18 millió szegény között. Sajnos nagyon sok a gyerek közöttük, és sajnos ez a szám egyre nő. Pont akkor, amikor az élelmiszerhez való hozzáférés jogát most határozzuk meg alapvető jogként. Nem fogadhatjuk el tehát azokat a költségcsökkentéseket, amelyeket a tanács eszközölt, a mezőgazdasági miniszterek tettek. Persze tudjuk, hogy milyen ítéletet hozott az Európai Bíróság. 2003 óta Más a helyzet, azonban nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezt a programot félbeszakítsuk, vagy felfüggesztük. felfüggesszük. Most Európa arról vitatkozik, hogy egy 500 milliós programot működtessene vagy sem. Közben az USA-ban olyan törvényt hoznak, amely több mint 20 milliárd dollár értékű. Hát azt hiszem, valóban szükséges lenne, hogy minden erőt egyesítsünk, és megköszönöm a lengyel elnökségnek, Szavinszki miniszter úrnak az erőfeszítést, köszönöm azt a bátorságot és erőt is, amelyet, amelyel Dacian Csolos kezdte támogatni ezt az ügyet. Egyszerűen muszáj megoldást találnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Paolo. A következő hozzászóló Liam, El- Liam Aylward. Köszönöm, elnök úr. 43 millió ember érint ez a szegénység, nem, tudjak, nem tudnak csirkét, húst enni, nem tudnak melegételt tenni minden másnap. Az, hogy a tanács blokkolja ezt a programot, elfogadhatatlan. A mi álláspontunk az az, hogy azok számára, akik éheznek, nem sokat jelent a bürokratikus adminisztrácia cselekvésképtelensége. Az egyik cél az, Euró- cél az Európai Uniónak a társadalmi kirekesztettség és a szegénység csökkentése. Hát akkor itt van egy kézzelfogható módszer, amely azonnal eredményt hoz. Persze az szegénység gyökereit nem kezeli, viszont az azonnali égető szükségét segíti azoknak, akik nem tudnak a saját családjuknak és maguknak élelmiszert vásárolni. Előfordul, hogy néha a kisebb célokat kell először teljesítenünk, mielőtt túl messzire tekintenénk. Nagyon sok EU-s program van, amely nagyon jó szándékú, jól megírt, viszont gyakran papíron marad, és nem ér el semmit azon EU-s állampolgárok számára, akiknek valóban szükségük lenne ez. 19 tagállamban körülbelül több mint 30 millió állampolgárt érint a szegénység. 240-nél is több karitatív szervezet és élelmiszerbank van. Ez a hálózat tehát valóban azokat tudja segíteni, akiknek a legnagyobb szüksége van az élelmiszerre. Hát a józan ész is mondatja ezt velünk, nem csak az együttérzés, hogy lépni kell. Én üdvözlöm a bizottság elnökének megjegyzéseit, és megköszönöm a miniszter úr által elmondottakat is. Azt hiszem, nem most van annak az ideje, hogy politikai játszmákat játszunk egy ilyen fontos programmal. Köszönöm, Aylward úr, most pedig egy percre Ilda Figeiredo asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Többször aláhúztuk már, hogy mennyire fontos az ingyenes élelmiszer segélyprogram, 18 millióan függenek tőle, ezt meg kell tartani. És tudjuk azt is, hogy 3 millióan súlyos szegénységben élnek, alultápláltak az Európai Unióban, és 20 millió gyereket is érint a prog- probléma. Ennyi gyerek turkál manapság a kukákban élelmiszer után az Európai Unióban. Ez a 13 millió euró, amely a következő két évre szólna, nagyon kicsi, nem szabad kétségbe vonni szükségességét, erre nem terjedhet ki a megtakarítási politika, a szociális helyzetet nem lehet tovább élésíteni. Mindenképpen meg kell egyezni a minimál bérről is, a tagállami átlagbér 60%-ában, ez egy összefüggő téma, a bizottságtól erre vonatkozóan is javaslatot várunk. Két percben Dorfman úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, miniszter úr, tisztelt kollégák! Kétségtelen számomra, hogy a nyilvánosság a polgárok feladata a rászorulók támogatása Európában, Ugyanakkor arra vigyázni kell, hogy ez az 500 millió polgár közül ne legyen egy se, akinek nincs mit enni. Az Európai Uniónak jót tesz, hogyha szimpatikus programokat működtet, most különösen. A 2020-as stratégiában is benne van a szegénység csökkentésének a célja 2020-ig, és ha ezt a programot most eltöröljük, akkor ez nem teljesen koherens saját vállalásainkkal. Ráadásul az élelmiszer árak várhatóan növekedni fognak a következő időszakban, és nem lesznek olcsóbbak. Ugyanakkor, ha van egy ilyen programunk, akkor a tagállamok ö, szociális felelősségét nem szabad elfelejteni. Az USA-ban például Egyértelműen az agrárpolitikához tartozik ez a terület, hiszen ott is a többletek elhelyezése a probléma, és jelentős arányokat költenek ők ilyen célra és jelentős mennyiségű élelmiszert. Tehát szükség lenne először is egy rövid távú megoldásra, még a mostani pénzügyi időszakban, a programot újra megnyitni, és persze a jövőre vonatkozóan is garantálni a működését hosszú távon. A bíróság véleményét nyilván figyelembe kell venni. Megfontolandó, hogy más módszerekkel nem oldható meg jobban, vagy ugyanígy a probléma. Minuto y medio lo que tenía. Ahora tiene un minuto para su intervención la señora Estelle Grelier. Elnézést, hogy félbeszakítottam idő elő Dorfman orrát, most pedig Grelia asszony következik elnök úr. A mezőgazdasági miniszterek tanácsának nem sikerült az európai segélyek 75%-ának csökkentése, és azt látjuk, hogy a blokkoló kisebbség gyakorlatilag nem tudja megérteni a közvélemény. A különböző szervezetek, segélyszervezetek és a kedvezményezettek sem tudnak megértéssel lenni iránta. Európa rengeteg pénzt költ arra, hogy megmentsük a piacokat, ezt Barozó úr is hangsúlyozta beszédében, és egyre kevesebbet segítünk annak a lakossági rétegnek, amelyet leginkább érint a válság. Ezáltal nő a bizalmatlanság és az igazságtalanság érzése is, ami másrésztről a demokráciát, demokráciának nem tesz jót. Nos, az olyan tagállamoknak, ahol krokodil könnyeket hullajtanak, ilyen például Franciaország, meg kell egyezniük. Ez a politikai akarat kérdése. Hogyha megvan a politikai akarat, akkor hétfőre már lezárhatták volna ezt a dossziét, nem is lett volna szabad ezt egyáltalán megnyitni. Elnök, köszönöm szépen, de Szernez asszony következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az euró válságát éljük, itt van ez az élelmiszersegély program, és mindkét esetben azt látjuk, hogy a nemzeti egoizmusok, a nemzeti érdekek játszák a legfőbb szerepet. A tagállamok elzárkóznak egymástól, és a szolidaritás elve, amely egyik építőköve Európának, nos ezt napról napra lábbal tiporják. Ez elfogadhatatlan főként amikor a legszegényebbekről van szó, a legrászorultabbakról, akik a legnagyobb problémákkal szembesülnek, és akiknek sürgősen szükségük van az élelmiszersegélyekre a karitatív szervezetek részéről. Ma több mint 13 millióan vannak ezek az emberek Európában, Európa nem hagyhatja cserben e- ezeket az embereket. Biztos úr, ön nagyon sok jó dolgot mondott, és helyesen mondta azt is, hogy Európának eleget kell tennie a felelősségének és a tagállamoknak. Véget kell vetniük ennek az elfogadhatatlan blokkoló kisebbségnek. A legszegényebbek szükségleteiről van szó egy olyan időben, amikor válságot élünk meg kontinensünkön. Azonban szó van az európai intézmények méltóságáról is. És a bizottságnak, valamint a soros elnökségnek azt üzenem, hogy tisztában kell lenniük azzal, hogy mi támogatjuk önöket ebben a kérdésben, és támogatni fogjuk önöket ebben a harcban. Köszönöm. Elnök, köszönöm de az asszonynak. Most pedig Patrick Löjjárik kolléga kap egy percet. Köszönöm, nagyon szép szavakat hallunk itt. De az az igazság, hogy az Európai Unió nem teheti meg, hogy kényelmesen hátradőlve üldögél a székében, és közben a szegénység egyre riasztóbb méreteket ölt. Ezek a költségcsökkentések hatalmas károkat okozhatnak. A másik pedig, hát hogy állíthatjuk meg az ingyenes élelmiszerek eljuttatását azokhoz, akiknek szükségük van rá? Hát ahelyett, hogy ezt tesszük, növelni kellene az élelmiszerek mennyiségét. Kevesebb, mint 500 millió euróról vitatkozunk itt, amely lehetővé tenné, hogy 18 millió ember minden második nap valamit ehessen, és mégis itt van egy emellett egy terv, hogy mondjuk 480 milliárd eurót pumpálnánk be a bankokba. Hát az igaz, hogy nincs akkora mezőgazdasági intervenciós lehetőségünk, de vannak exporttámogatások, van pénz. És nincs arra semmi okunk, hogy miért ne vegyünk be egy olyan fejezetet, amely lehetővé teszi, teszi a legszegényebbek támogatását. Köszönöm, két percben Dantán úr következik. Elnök úr, biztos úr, tanácselnök úr. Ez a vita az ingyenes élelmiszer programról sajnálatos módon megakadt a tanácsban. Ez elfogadhatatlan. Ez gyakorlatilag érthetetlen. Kevésbé érthető ez, mint az Európai Bíróság ítélete, hiszen pontosan egy ilyen időszakban, amikor egy ilyen komoly válsággal nézünk szembe, amelyet nagyon sok állampolgár megszenved, hát érthetetlen ez. Nagyon törékenyé teszi most ez a helyzet Európát. Ne tegyük tönkre azt, amelyet annyira óvatosan, körültekintően tegnap felépítettünk ne nehezítsük még tovább az emberek helyzetét. Az emberek már így is a nacionalista érzelmek felé fordulnak, és hátat akarnak, fordulni, hátat akarnak fordítani Európának. Az első logikus reakciónk egy ilyen helyzetben nem biztos, hogy konstruktív és Európa építését szolgálja, de mégis hát az állampolgárok többet érdemelnek. Ők azt az Európát érdemlik, amelyet 50 éven 50 éve építünk már. Nem hagyhatjuk, hogy most ez áldozatul essen. Az alapértékekre kell odafigyelni, az ember legyen a politikai programjaink középpontjában. Lépjünk ki ezekből a standard jogi vitákból, és hozzunk tisztességes politikai döntéseket. Legyen egy konkrét alap a szociális alapon belül, vagy a közös agrárpolitikán belül, amely megoldja a helyzetet. Ne, tulajdonképpen nem is erről folyik a vita. Az Európai Bíróság ítélete olyan helyzetet teremtett, ami most már nagyon sürgős, 18 millió lakos életéről van szó, 18 millió szegény életéről van szó. Gondoljunk tehát Európára és Európa jövőjére. Én azt hiszem, hogy Európa sorsa nem az újra nacionalizálás kell, hogy legyen az élelmiszerprogramok újraállamosítása. Ez nem jó megoldás. Nézzünk szembe azokkal a kihívásokkal, amelyek itt vannak előttünk. Csak együtt tudunk lépni, csak a szolidaritás vezet ki minket ebből a helyzetből. Csak így tarthatjuk meg a jó lét lehetőségét Európában. Elnök úr, ön néhány nagyon bátor intézkedést javasolt. Félbeszakítják az előadót, letelt az ideje, e, tisztelt Uram. A következő hozzászóló Mark Tarabella egy percre. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur... Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt tanácsi képviselő. Ez jelenleg nem vita, hanem monológokat mondunk egymás után. Mindannyian egyetértünk egy-két apró részlet kivételével ebben az ügyben itt a hat megnevezett kormány, Németország, Egyesült Királyság, Hollandia, Csehország, Dánia és Svédország azok a felelős országok, amelyek miközben nem is tartoznak a legszegényebbek közé, mégis a legegoisztikusabbak. Ezeknek a tagállamoknak vállalniuk kell a felelősséget fellépésükért, mert egyébként a legszegényebbekkel szemben követnek el bűncselekményt, Európa szegényei ennyit legalább megérdemelnek, már pedig sok millió európai segített eddig ez a program, hogy ne jogi akadályok miatt szűnjön meg a program. 2012-13-ra most ezért átmeneti megoldást kell találni. Nem szabad, hogy abban maradjon a segítségnyújtás ezen emberek irányába. Európa nem engedheti meg azt, hogy most a szociális területen még visszább lép. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Grisbek asszonyt halljuk. Ö, nem tudok mit mondani, amikor azt látom, hogy a bizottság, a tanács és a kollégák többsége is, akárhol is ülnek itt a teremben, ugyanazt mondják. Végül is, ha mindenki ugyanazt akarja, akkor miért ne lehetne közös megoldást, vagy valamilyen megoldást találni? Méltatlan ez a vita is hozzánk. Botrányos, hogy ennyire felelőtlen módon lép föl ez a hat tagállam. Sürgősen fel kell őket szólítani, ez egy politikum is, hogy vizsgálják felül álláspontjukat, és ahogy Márk is elmondta, egyetértek azzal, hogy a német és az angol, svéd, dán holland és cseh kollégáknak is azon kéne lenniük, hogy otthon felszólítják kormányaikat, hogy ebből a méltatlan álláspontból, ettől a méltatlan állásponttól mm, lépjenek el. Köszönöm szépen, két percben most Eranz Garcia asszony kapszul. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma délelőtt Barroso úr, az Európai Bizottság elnöke már említette ezt a témát az Európai Unió helyzetéről szóló beszédében, és ezáltal nyilvánvalóvá tette, hogy milyen fontos ez a téma a bizottság számára. Reményről, szolidaritásról, integrációról beszélt a gazdasági válság idejében, olyankor, amikor egyre többen küzdenek a szegénység ellen, néhány tagállam blokkoló kisebbsége a szolidaritás hiányát jelzi. És itt a leggazdagabb tagállamokról van szó. A közös agrárpolitika költségvetésének csupán 1%-ával 18 millió embert lehet segíteni. A biztos úrnak igaza van, amikor azt mondja, hogy ezeket a tagállamokat helyre kell utasítani. A lengyel soros elnökségnek meg kell mentenie ezt a programot, ezt a programot érdemes folytatni, ezt megérdemlik a kedvezményezettek, hiszen őket támogatnunk kell. És ezáltal okot kell adnunk újra az állampolgároknak arra, hogy bízzanak bennünk. Az Európai Uniónak tiszteletben kell tartani az Európai Parlament állásfoglalását. Mi követeltük, hogy a programot illetve az arra fordított eszközöket növeljük, ne csökkentsük. Az állam és kormányfőknek tudatában kell lenniük, hogy mi azt követeljük, hogy a következő csúcson komolyabb figyelmet szenteljenek a témának. Eh, eh, arra tájékoztattak engem, hogy a tolmácsok az ilyen nagy sebességű hozzászólásoknál levegőt sem tudnak venni, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy egy kicsit lassabban beszéljön. Új rendszer működik most, mindenki láthatja a saját mikrofonjánál egy kis lámpát, amely kigyullad akkor, hogyha túl gyorsan beszél és leáll a tolmácsolás. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy figyeljen oda a sebességére, a hozzászólásának a sebességére. Hogyha a mikrofonjánál egy kis lámpácska villogni kezd, akkor az azt jelenti, hogy fizikailag képtelenség a tolmácsoknak a beszéd sebességét követni. Ez megtörtént, azt mondjam, az önbeszéde során, de talán még nem ismerte ezt a ö, új rendszert. És most megadom a szót. Elnézést kérek. De meg tudná nekem mondani, hogy pontosan hogy is működik ez, vagy milyen lámpa ez? Már ezt nagyon sokszor elmondtam, mondja az elnök úr. Amikor én elnöklök, akkor mindig felhívom mindenkinek a figyelmét erre. Mert hogyha a tolmácsok nekem üzennek, akkor ez már tényleg SOS, tehát valóban vészjelzés. A vészjelzést pedig az éppen előadó képviselő is megkapja. Ha én megnyomok egy gombot, akkor ön a kis képernyőjén kell, hogy lássa ezt a jelzést. Kapcsolja be a mikrofonját. Hogyha be van kapcsolva, akkor ki is próbálhatjuk. Most lát valamit? Hát, hangzik a válasz. Most azoknak mondom, akik ezt a rendszert kitalálták, hadd mondjam el, hogyha valaki éppen beszédet tart, akkor nem erre a kis picike képernyőre néz, nem itt figyel állandóan, úgyhogy nagyon nehéz észrevenni, hogy itt villog egy lámpa, vagy sem. Az elnök úr válasza, hát igen, arra gondoltunk, hogy talán valami fajta, nem tudom, lehetne egy kis áramütést is adni, de talán ez nem lenne annyira jó gondolat. Nem tudtunk még egyelőre más ötlettel előállni, esetleg valakit kupá lehetne vágni, vagy megszólalhatna egy csengő, hogyha túl gyorsan beszél. Hát lehet, hogy egy kis csengőt kellene használni. Mindenkinek az asztalánál leszólalna meg. Köszönöm szépen, Heránc asszony, és akkor hadd meg ezt a lehetőséget, folytatja az elnök úr, hogy ugye ez volt a helyzet. Akkor Garcia kollégának adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Az Európai Bíróság ítélete rámutat, hogy a programot érdemes lenne megtartani. A 2014-ben kezdődő pénzügyi időszakban is szerepel ez a program. De át kell dolgozni ö, a programot, meg kell tartani a lényegét, az értelmét, ugyanakkor végrehajtásában hatékonyabbá kell tenni. Fontos, hogy az agrárpolitikában továbbra is sok olyan élelmiszer felhalmozódik, amely jelenleg 18 millió embert élelmez. Ma délelőtt, ma délután folyamatosan gyakran elhangzott a szolidaritás szó. Számomra ez az Európai Unió egyik értelme, és ide tartozik egyértelműen az élelmiszer alapellátás biztosítása minden európai polgár számára. Ezt az eszközt meg kell tartani, meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy megmaradjon. Ez persze tudatformálást is igényel. Si, euh, monsieur le président, euh, monsieur le commissaire. Corinne Lepage következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt biztos, kedves kollégák. Európa nem csak egy gazdasági unió vagy pénzügyi unió, sok más problémával is meg kell küzdenünk, Gazdasági válságban vagyunk. Az emberek nem tudják megérteni azt, hogy gazdasági okokból kifolyólag 18 millió ember nem jut élelemhez. Ez egy alapjog, amelyet a különböző egyezményeinkben is elismerünk, ilyen értelemben csak is örülhetünk a biztos úr szavainak. Minden kollégát arra kell kérnünk, hogy a saját kormányokkal szemben gyakoroljanak nyomást az irányban, hogy egy méltóság teljes állást álláspontot foglaljunk el. Ez az egyetlen lehetséges álláspont, hiszen megvannak a költségvetési eszközeink hozzá, és az egyetlen olyan álláspont, amely helyes az, hogy folytatjuk ezt az élelmiszer segélyezést, mégpedig méltó körülmények között, hiszen ez a méltóság és a szolidaritás kérdése. Köszönöm szépen, két percben megadom Nikulesz úrnak a szót. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy ahogy az előttem szólók is, üdvözöljem én is azt a tényt, hogy Barózó úr is beszélt erről a programról, erről a problémáról. A program nagyon jelentős, és örülök, hogy ő is utalt erre. 18 millióan részesülnek az előnyeiből, és ez azt jelenti, hogy 30 európaiból egy európai valamilyen módon ö, éhezik vagy alultáplált. A szociális kirekesztés elleni harc egyik fontos eleme ez a program, és a szociális kirekesztés elleni harc az egyik legfontosabb prioritása az Európai Uniónak. Ma délelőtt Barozó úr elmondta itt a parlamentben, hogy a politikai intézményeknek lehetővé kell tenniük az alap szükségletek teljesítését. Ezt a mondatot tartom fontosnak a válságból való kilábalás során is. Minden polgár 180 kilogram kilogramm élelmiszer dob ki az Európai Unióban, és ha ez a helyzet, akkor nem létezhet, hogy a rászorulók pedig ne részesülhessenek valamilyen élelmiszer támogatásból. Ezt a programot mindenképpen folytatni. Mulțumesc. Unsere nächste Rednerin ist Frau Köszönöm szépen, Roduszt asszony a következő felszólalónk. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Előjáróban szeretném elmondani, hogy szociáldemokrataként számomra rendkívül fontos az, hogy segítsünk a rászorulókon. Számomra azonban a munkahelyek teremtése áll az előtérben, annak érdekében, hogy az emberek saját magukat el tudják látni, fent tudják tartani. Úgy gondolom, hogy az élelmiszer segélyprogram a maga jelenlegi formájában nem a megfelelő eszköz ahhoz, hogy az embereknek segítsük abban, hogy segíteni tudjanak magunkon. Én úgy gondolom, hogy ez alamizsna, és eh, ez nem méltó az emberekhez. Számomra világosnak tűnik, hogy az élelmiszerek felvásárlása és annak ingyenes szétosztása a rászorulók között nem agrárpolitikai eszköz, hanem a szociálpolitika részét képezi. A jelenlegi jogszabály alapján a szociálpolitika a tagállamok hatáskörébe tartozik. Németországban eh, van egy olyan rendszer, ahol önkéntesek élelmiszereket gyűjtenek össze, amelyeket például a szupermarketekben már nem tudnak eladni. Úgy gondolom, hogy tekintettel arra, hogy Európában évente 89 millió tonna élelmiszer dobunk ki, van értelme az ilyen programoknak, de hát mégiscsak alamizsnáról van szó. Teremtsünk megfelelő infrastruktúrát ahhoz, hogy az emberek ne szoruljanak ezekre az alamizsnákra, és ez például azt jelenti, hogy jó munkahelyeket biztosítunk és jó nyugdíjakat folyósítunk. Elnök, köszönöm szépen, Papasztánkosz úr a következő felszólalónk. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy olyan érvelés, amely tulajdonképpen a önmagától magától értetődő dolgokra utal. Az segélyekre vonatkozó program kivált kép, kép ebben a rossz gazdasági helyzetben elengedhetetlen. Egyszerűen nem elfogadhatatlan az, hogy most drasztikusan csökkentsük ezt a programot 2012-re vonatkozóan. Egy új jogi keretre van szükség, amelyel teljes mértékben kihasználhatjuk a megfelelő jogi szabályokat, és 2014-től is folytatnunk kell ezt a programot. Fontos biztosítani a mezőgazdasági termékekkel való ellátást, a piac számára, és gondoskodnunk kell arról is, hogy intervenciós eszközöket is szét tudjunk osztani, de fontos, hogy legyen mozgástere az egyes tagállamoknak arra vonatkozóan, hogy maga is termékeket osszon szét a szükségletnek megfelelően. Az Európai Bizottság egy megfelelő finanszírozást irányoz elő. Természetesen vannak olyan tagállamok, amelyeknek nehezükre esik részt venni mindebben, hogyha az egész társfinanszírozáson alapul. És hogyha egyesek renacionalizálást követelnek az egyes élelmiszeripari termékeknél és programoknál, nos erre reagálni szeretnék. Itt nem csak szociális kérdésről van szó, hanem a mezőgazdasági piacok stabilizálásáról és a mezőgazdasági bevételek stabilizálásáról is. Ez tehát egy szimbolikus program többek között, amely nyilvánvalóvá teszi a szolidaritást. Köszönöm szépen, Berez asszony. Tanácselnök úr, itt most nem a szubszidiaritásról van szó. Azért, mert a társadalmi segélyek, a szegénység elleni küzdelem, az valami olyan, amiben mindannyian részt veszünk. Ez egy prioritás. prioritás azért, hogy lehetővé tegyük azoknak, akik a szegénységgel küzdenek, hogy legalább élelemhez jussanak. Nem fordíthatunk hátat ennek a célkitűzésnek. Az Európai Bizottság elnöke pont ma mondta, hogy meg kell fizetni, a pénzügyi szektornak meg kell fizetni a válság által okozott károkat. Hát eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy az európai költségvetés segítsen és tegye lehetővé, hogy a legszegényebbek élelmiszerhez jussanak, és hogy egyáltalán a méltóságuk megmaradjon. Nem lehet a szolidaritást a szegényekkel megszervezni. Ezt a programot finanszírozni kell, méghozzá a szociális alapból, a szociális politikának kell, kell ezt finanszírozni. Elnök úr, a tanácselnök úrhoz fordulok. Azt kívánom, hogy tudják, hogy meg tudják oldani ezt a kérdést hétfőn a e, tanácsban, és az önök döntés alapján fogjuk megítélni az elnökségük munkáját. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Nyegyelcseve asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Sokan vannak azok, 18 millióan egészen pontosan, akiket a szegénység fe- fenyeget, és 13 millióan függnek ettől az élelmiszer segélyprogramtól. A helyzet valószínűleg még csak romlani fog a továbbiakban, és ér- ennek értelmében nem eh, állíthatunk jogi akadályokat ennek a programnak az útjába. A programnak hosszú távra kell szólnia. Az élelmiszer segélyekkel természetesen azokon kell segíteni, akik valóban rászorolnak, és nagyon fontos, hogy ezek az emberek ne kerüljenek függő helyzetbe ettől a programtól, de gondoskodnunk kell természetesen arról, hogy az embereknek legyen egy perspektívájuk, és ne váljanak függővé a segélyektől. A strukturális alapok és más alapok szintén fontos szerepet játszanak, de a gyermekek élelmezése és az élelmezés minden korosztályban rendkívül nagy fontossággal bír. De természetesen elfogadhatatlan az, hogy az emberek függő helyzetbe kerüljenek ezektől a segélyektől. Az Európai Unió és a FAO fontos üzeneteket küldött ebben az értelemben, és a szegénység elleni küzdelem egy milleniumi fejlesztési célkitűzés is többek között. Ezért egy olyan segélyezésre van szükség, amely mindazonáltal nem teszi függővé az embereket, de nem szabad megfelelkeznünk az elveinkről és ígéreteinkről sem. Dan Csilászon következik. Köszönöm elnök úr a szót. Biztos úr, miniszter úr, az Európai Ingyenes Élelmiszer Program abban segít minket, hogy szociális céljainkat is teljesítsük, ne csak mezőgazdasági célkitűzéseinket. Ez a program nagyon sokak számára fontos program volt, és a jelenlegi gazdasági pénzügyi válságban egyre többen kerülnek ilyen helyzetbe, hogy rászorulnak erre a programra. Nem szabad, hogy ne támogassuk tovább ezeket a szegény embereket, legalább az idei szinten. Az agrárpolitikának is volt mindig is egy szociális komponense, a legjobban rászorulókat mindig is támogattuk. Az európai szolidaritás jegyében ö, fel kell szólítani ezt a hat tagállamot, hogy módosítsa álláspontját. Köszönöm szépen. Most pedig Maren Sárti asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Az a feladatunk, hogy vészhelyzetben segítségére siessünk a legjobban rászorulóknak. Ez az élelmiszerprogram jó, meg kell, hogy maradjon az európai szolidaritás szimbóluma. Három kijelentésem lenne az elnökséghez szól az első. A tanács következő lépéseit most nagyon figyeljük, hiszen itt Európa alapértékei mellett kell kiállnia a soros elnökségnek, és nagy baj lenne, hogyha szembe mennénk saját értékeinkkel a bizottság felé. A javaslat most az, látja mindenkitől, hogy a programot fenn kell tartani, legyen a szociális alaphoz csatlakoztatva, bár igaz, hogy a szociális alap eddig a munkahelyteremtés szolgálta elsősorban, de nem csak meg kell tartani ezt a programot, hanem több pénzzel kell ellátni a szociális alapból, tehát változtatni kell a prioritást, Harmadik kijelentésem pedig a képviselőtársaimhoz szól. Sokan aktívan részt vettek ebben a vitában most. Azok a képviselők, akik a kisebb, blokkoló kisebbség országaiból jönnek, kérem, mondják meg otthon a kormányaiknak, hogy elvárjuk tőlük, hogy valamit tegyenek, megoldják ezt a jogi válságot, és szégyenletes pozíciójukról elmozduljanak. Köszönöm. Most akkor a hozzász, az egyes hozzászólók következnek, sajnos túl sokan kértek szót, és nem tudom mindenkinek megadni a hozzászólás lehetőségét. Megpróbálom megtenni a tőlem telhető legjobbat. melyre a kolléga kezdi a sort. parancsoljam. Köszönöm, elnök úr. Hát igen, a szolidaritásról beszélünk most, és a mezőgazdasági tanácsban sajnos egy kisebbség ellenzi a, a rendelet módosítását, és így nem juthatnak el az élelmiszerek a rászorulókhoz. Bár a miniszter úr, Zavicki miniszter úr világosan elmagyarázta a helyzetet, de szeretném emlékeztetni a tanácsot, hogy az alapok 70%-ára van szükség ahhoz, hogy segítsük a szegénységi küszöb alatt élőket. A nemzeti kormányok fizetik be ezeket a, az összegeket, az Unió 40%-ot támogatott eddig de tulajdonképpen most drasztikusan csökken a támogatás az elkövetkezendő évtől, a készletek gyakorlatilag eltűnnek 2013-tól, ezt elítéljük ezt a magatartást, és megköszönjük a bizottság, illetve a lengyel elnökség határozott fellépését, hogy elkötelezték magukat, amellett, hogy megmaradjon ez a program, elítéljük a kisebbséget, a blokkoló kisebbséget alkotó országokat. Hát hol van itt az együttérzés? Biztos úr, és a tanácselnök úrhoz is intézem a szavaimat. Bátorság, lelki erő, egész egyszerűen Isten törvénye ellen, az együttérzés ellen nem lehet cselekedni. Köszönöm, mondja az elnök úr, kedves kollégák, tartsák be az egyperces hozzászólási határidőt, különben a többiek nem kaphatnak szót. Kantbach kolléga következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt biztos asszony! Ma délelőtt beszéltünk az unió helyzetéről, és újra és újra a bizalomról, a szolidaritásról, a hitelességről szóltak a felszólalások. Milyen cinikusnak tűnhet mindez az európaiak számára, amikor a jogi helyzetből kifolyólag egyszerűen azt mondjuk, hogy éhezzetek, amíg nem tisztázódik a helyzet. Azt gondolom, hogy az, amit ma délelőtt mondtunk, az Európai Unióba vetett bizalom reneszánszát akarjuk megélni, akkor nem habozhatunk. Valamilyen jogi megoldást kell találni, a jelen számára, a jövőről beszélni nem elég, most kell segíteni a rászorulóknak, nekünk kell az emberek bizalma, az embereknek pedig élelem kell. Elnök, köszönöm szépen, Bové úr következik. Monsieur euh, le Président, Monsieur le Commissaire. Elnök úr, tisztelt biztos úr, nem szeretném megismételni azt, ami már elhangzott. Azt gondolom azonban, hogy egy valós hitelességi problémával állunk szemben Európában, tekintettel arra, hogy mi történik. Van itt tehát egy jogi eljárás, ahol az egyik oldalon ott áll az Európai Uniós politika, a másik oldalon pedig a nemzeti politika. Hogyha azonban az 58-ban kötött római szerződések azt mondják, hogy az élelmiszer biztonságot, élelmezés biztonságot minden európai számára biztosítani kell, akkor ez Európai Uniós politika, és nem nemzeti politika hatáskörébe tartozik. A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy néhány tagállamok önzőségén túl nincs elegendő európai akarat az állam és kormányfők részéről, ezért szeretném itt most az Európai Unió Bizottságának biztosának szeretnék gratulálni, hogy bátornak mutatkozott, és hogy elmondta, hogy mennyire fontos ez a politika a legrászorultabbak számára. Hogyha nem kérdőjelezzük meg a tanács ezen döntését, akkor az állampolgárok hátat fordítanak Európának. Megint asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, ennek a háznak nagyon világos az üzenete. Azt szeretnénk, hogy ez a program továbbra is folytatódjon a humanitárius szempontok miatt. Én figyelmesen hallgattam ezt a hosszas vitát, és azon gondolkoztam, hogy azon, akik ennivalót kapnak, ön őket foglalkoztatja az, hogy mi a jogalapja annak, hogy ők ehhez az élelmiszerhez jutnak? Aggódnak ők az ilyen részletek miatt, amelyekkel mi most itt foglalkozunk a parlamentben? Hát van itt nagyon sok zseni ebben a házban, hogy előálljunk az okos ötletekkel. Én nem akarom elítélni azokat a tagállamokat, amelyek a blokkoló kisebbséget alkotják. Szerintem ez nem a jó út. Szeretném őket inkább meggyőzni a program értékéről, hogy ez mit jelent, az európai szolidaritást mutatja. távú megoldást szeretnék látni az elkövetkezendő két évre, de emellett azt is szeretném, Jim Nicholson elmondta, hogy talán tekintsük át azt, hogy mit tehetnénk 2014-től kezdve. Lehet, hogy másképp kellene csinálni a dolgokat. Itt egy sürgős égető probléma. Írországban 1 millió eurót fogunk így elveszíteni az élelmiszersegélyekre, tehát valóban rövid távú megoldás kell, és kérem, akik a blokkoló kisebbséget alkotják, hagyják ezt abba. Köszönöm, Alejandro Szerkász következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Csatlakozni szeretnék kollégáimhoz. Július 4-én, és ma is elmondtam és elmondom, hogy mennyire ö, szégyenletesnek tartom ezt a jelenlegi padhelyzetet. <clears throat> Számomra érthetetlen ennek a hatállamnak a kicsinyes hozzáállása. Vannak olyan országok, <clears throat> akik korábban sem vettek részt ebben a programban, és most a többieket akadályozzák még ráadásul. Ez nem a szegénység elleni harc, programja, hanem az éhezés elleni harc. 13 millió ember rászorul erre a támogatásra az Európai Unióban, tehát itt szégyenletes ürügyeket és jogalapokat keresni, hogy miért nem kell őket támogatni. Biztos úr, tegyen valamit, hogy a tanács hozzáállása megváltozzon, az európai médiákat pedig tájékoztassa, akár a pozitív, akár a szégyenletes döntéséről a tagállamoknak a szolidaritás alapértékét meg kell éreznünk, és ezek pont a legjómódúbb államok, amelyek ki akarnak hátrálni ebből a programból, ezt a programot pedig folytatni kell, meg kell előznünk, hogy az Európai Unió imidzse sérüljön a szolidaritás hiánya miatt. Mário Mauro következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretném, eh, szeretnék itt segíteni, valamit tisztázni. A szubszidiaritás elve nem csak, hogy megvédi az állam előjogát, az egyes államok előjogát, hanem nagyon világosan utal arra, hogy ha egy állam nem képes valamit lépni, akkor a következő felsőbb szint lép. Ez a szubszidiaritás értelme. Tehát megvan annak az alapja, hogy az Európa Bizottság lépjen. Nagyon jól értette ezt a lengyel elnökség, és nagyon jól értette ezt az Európai Bizottság. Tehát a jelen körülmények között semmi más nem kell tennünk, mint az erőinket egyesíteni és reagálni 18 millió ember égető helyzetére. Nagy a szükség, ahol olyan tagállamokban kell lépnünk, ahol az állam nem képes ezt a segítséget megadni. Tehát a szociális segélyek közé, a szociális politikák közé tesszük ezt? Hát rendben van, de akkor veszítünk a mezőgazdasági politikák hatékonyságából, mert ott nagyon kiválóan lehetett menedzselni ezt a programot. És aztán el kell dönteni majd, hogy egy szociális kérdés nemzeti kompetencia vagy uniós kompetencia. Köszönöm, mondja az elnök úr, Kretó asszony. Domnule președinte, domnule comisar, mă alătur și eu celor... Elnök úr, biztos úr, szeretnék csatlakozni azokhoz, akik a cinizmusról és az önzésről beszéltek ennek a hat tagállamnak a részéről, akik blokkoló kisebbséget alkotnak. Ez elfogadhatatlan. Tavaly a szegénység elleni küzdelem évét ünnepeltek, ünnepeltük, ez sajnos csak egy szimbolikus év volt, mert amikor pénzről van szó, akkor bizonyos tagállamok nyíltan a szolidaritás ellenében cselekszenek. Ez egy olyan program, amely révén az Európai Unió valóban tud segíteni az állampolgáraknak. Több mint 40 millió ember él szegénységben Európában, ezért azt gondolom, hogy ez az álláspont és a program megszakítása valóban súlyos következményekkel járna. A mezőgazdasági költségvetésből történő finanszírozás megoldást jelenthetne, és remélem, hogy mielőbb sikerül megoldást találnunk a szegények számára. Elnök, köszönöm szépen, és az utolsó felszólalónk Dövó asszony. Ha a tagállamok ö, nem lépnek, akkor 18 millió ember fogja ezt megszenvedni. A hat tagállam most úgy csinál, mintha nem létezne a probléma, jogi síkra tereli a problémát, lehet emiatt haragudni, lehet nekik is a fejüket a homokba dugni, de Európában vannak szabályok, és ezeket be kell tartani a nemzeti egoizmusok rovására akár, nem szabad, hogy hagyjuk, hogy az ilyen programok renacionalizálódjanak. Jó, javítsuk meg a jogalapját, de ne hagyjuk, hogy megszűnjön. 2012-től adjunk neki új jogalapot, és akkor senki nem támadhatja, vagy táncolhat ki belőle. Köszönöm szépen, most megadom a biztos úrnak a szót, hogy összefoglalja a vita tanulságait. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék először is néhány dolgot tisztázni az elhangzott megjegyzések kapcsán. Elhangzott, hogy meggyőző munkát kéne folytatni. Vannak megtért országok, és vannak jó érvek, amelyeknek most már csak célba kéne érniük sokan elmondták, hogy a szociálpolitikát nemzeti hatáskörbe kell utalni. 2012 vagy 14-20 között ez meg is történhet, de mi inkább úgy gondoljuk, hogy a kohéziós és integrációs politika része, ezek jogi részletkérdések. Akkor majd nemzeti szinten kell megvalósítani a programot közös alapokból, 2014-2020 között beszélhetünk ezekről, de most 2012 és 2013-ról beszélünk, és abban egyetértünk, még a tanácssal is, hogy ebben az időszakban még az agrárpolitikához tartozzon ez a program. Alá szeretném húzni, hogy az Európai Bíróság nem helyezte hatályon kívül a rendeletet, hanem arra hívta fel a figyelmet, hogy azt be kell tartani, és bizonyos eszközökkel meg kell teremteni a lehetőségét a program folytatásának, de a bíróságnak nem is feladata ennél több, nem hozhat politikai döntéseket. A bíróság csak azt vizsgálta, hogy kinél van a felelősség, a bizottság maga felelősségének megfelelt, javaslatot tettünk a bírósági javaslat értelmében, de a bíróság nem korlátozza lehetőségünket, hogy akár teljesen új alapokra helyezzük a programot. Magát a rendeletet azonban nem változtathatjuk meg. A rendelet létezik és hatályos. ...2014-től, ha ez a program a szociális alaphoz tartozna esetleg, ez független téma attól, hogy most milyen jogalapon cselekszünk. Több mint 100 millió euróról van szó, 2012 ben hirtelen ezt nem lehet a tagállami szociálpolitikáknak visszaadni. A jogállamról tehát lehet vitatkozni, hogy agrárpolitika, szociálpolitika, strukturális politika legyen az alap, de most konkrét lépéseket kell tennünk. Jövő héten a szociális minisztereknek lesz egyébként tanácsülése, és vagy az ő tanácsülésük, vagy az agrártanács dönteni fog, döntenie kell ebben az ügyben a program finanszírozásáról, mert a bizottság is megfogalmazta javaslatában, hogy ez a jelenlegi helyzet tarthatatlan. A társfinanszírozás módozatát keresleg újra, gondolni, hogyha az gátolja a döntést. Remélem, hogy ez a döntés hamarosan megszületik, és nem csak a bizottságnál, hanem a tanácsnál is, a lengyel elnökség ösztönzésére. Ami pedig az alapprogram hatékonyságát illeti, Nikolson úr beszélt arról, hogy ennek agrár vonatkozása is van. 2014-től majd megnézzük, hogy hogyan lehet javítani rajta. De egy biztos, hogy itt konkrét számokkal lehet operálni, bizonyítani, hogy mi történt. 400 millió tonnányi élelmiszer kerül 18 millió emberhez. Tehát megfoghatóak az eredmények, és garantálhatom, hogy 500 millió euró évente ennél többet generál más ágazatokból, hiszen amikor más területekről és más élelmiszereket is begyűjtünk, akkor ez a program ösztönzi az egyéb fölöslegek összegyűjtését is. Ugye sok ö, ö, áruházlánc dobnak egyébként sok élelmiszert, de az élelmiszerbankok ö, révén ezek nem mennek kárba, tehát nagyon egy, sok egyéb hasznot is generál a program az 500 millió eurón kívül, amit konkrétan ráköltünk. Ez az én véleményem, megjegyzésem, és remélem, nagyon remélem, sőt meggyőződésem, hogy a tanácssal közös megoldásra fogunk jutni, és végül sikerül a programot feléleszteni. Még nem késtünk el teljesen, de néhány hónap múlva már túl késő lenne. Most kell lépni. Köszönöm a támogatást. Merci beaucoup. And last but not least, Mr. Savic. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Végül, de nem utolsó sorban, Savicki miniszter kap szót panie przewodniczący! wysoka izbo! panie komisarzu! tisztelt képviselők tisztelt biztos úr! nagyon szépen köszönöm ezt a vitát hiszen úgy gondolom hogy ez a vita segteni fog nekem abban hogy megoldjam ezt a gordiusi csomót amely sajnos még mindig fennáll. Ugyanis itt egy blokkoló kisebbség jött létre a tanácsban, hogy önök is tudják, és amióta ez a kisebbség létrejött, volt már hat soros elnökség, és kezdve a francia soros elnökséggel minden egyes soros elnökség egyszerűen továbbadta a problémát a következő elnökségnek. Szeretném világosan kimondani, a lengyel soros elnökség nem akarja továbbadni, tovább örökíteni ezt a problémát a következő elnökségre. Mindent megteszünk, ami a hatalmunkban áll, hogy a közeljövőben megoldást találjunk erre a problémára. Szeretnék a továbbiakban beszélni arról is, hogy politikusként azért némiképpen szégyenkeznem kell amiatt, hogy ez a blokkoló kisebbség olyan tagállamokból áll, amelyek a piaci intervenciós mechanizmusokkal azért nagy mértékben éltek, és semmilyen gondot nem okozott számokra eddig, hogy a töbletet eljutassák a rászorulóknak. Most, hogy ezek a töbletek már nem állnak fenn, megpróbálunk jogi problém, megpróbálnak jogi problémát létrehozni, generálni, Noha a bizottság világosan kimondja, hogy nem jogi problémáról, nem költségvetési, finanszírozási problémáról van szó, hanem a politikai akarat hiányzik. Ma önök elfogadták a hatos csomagot, olyan jogszabályokat, amelyek tulajdonképpen a nagy bankok megmentését szolgálják. Ez a hat kormány nem szégyenkezik amiatt, hogy még mindig nincs döntés olyan ügyekben, amelyek apróságnak számítanak költségvetési szempontból, de 18 millió európai támogatását teszik lehetővé. Örülök, hogy ma nyilvános vitát folytatunk erről, és hogy nem dugjuk homokba a fejünket. Egy héttel ezelőtt nyilvános vitát kezdeményeztem erről a témáról a tanácsban, annak érdekében, hogy a közvélemény áttekintést kapjon arról, illetve betekintést kapjon abba, hogy ki és miért blokkolja a programot illetve a jogszabály megváltoztatását, és biztos vagyok abban, elnök úr, hogy a mai vitát követően a blokkoló kisebbséget alkotó tagállamok tudatában lesznek annak, hogy mi a felelősségük. Köszönöm. A vitát az ingyenes élelmiszer Food for Free programról lezárjuk, és rátérünk a következő napi rendi pontunkra.